So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytassuk az ülést. Most 13. napi rendi pontról, az utolsó pontról beszélünk, a protekcionizmusról és nemzetközi diplomáciáról szóló tanulmány bemutatása. Együtt tartjuk az ülésünket az INTA Nemzetközi Szakbi- Kereskedelmi Szakbizottság ülés képviselővel, amelynek elnöke Bent Lange a tanulmányt az AFET és az INTA szakbizottság kérte tavaly júliusban, és nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen drámai fejlemények történtek az elmúlt hónapokban. Szakértőnknek folyamatosan frissítenie kellett a szövegét azért, az új, es, hogy az új eseményekre is kitérhessen. Köszöntöm szakértőnket, Kamala Davarasszonyt aki nemzetközi és európai kereskedelmi jogban, közbeszerzésben, versenyjogban és fogyasztói jogban e, szakértő, P és Diver rendelkezik nemzetközi e, kereskedelmi jogban, illetve master's fokozatot e, szerzett Genfben, illetve Amsterdami jogi, jogi egyetemen, BA-t szerzett eh, Nyugat-Angliai Egyetemen, illetve a London School of Economics-on master fokozatot. Megadom a szót neki. Eh, hölgyem, 15 perce van a tanulmány bemutatására, és utána megvitatjuk. Köszönöm szépen, hogy Amsterdamból Brüsszelbe jött. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és az is nagy öröm volt, hogy elkészíthettem ezt a jelentést, amikor a nemzetközi ügyek jelentős bizonytalanságon mennek át, sok a feszültség. Nagyon sokat segített számomra, hogy mindezt szisztematikus módon leírhattam. Az egész jelentés alapvető üzenete az, hogy nagyon sok kihívást láthatunk, a második világháborút követő megegyezésekben, amelyben felnőttünk, hogy ez a mi biztonságunkat jelenti. És a másik megállapítás az, hogy nagyon sok feledékenység van az, az ügyben, hogy miért jött létre az Európai Unió, elfeledkezünk a kereskedelemről, a békéről, amit ez nyújt. Ezek a dolgok kerültek elő a fejezetekből. Volt még egy téma, mégpedig az, hogy a kereskedelmi politikát eh, elfoglalta a kül- külpolitika. Gyorsan átfutok úgy általában a jelentésen. Volt egy fejezet a Dohai tárgyalásról és a VTO-ról, aztán megvizsgáltuk az Egyesült Államok magatartását, történelmi magatartását. Egyesült Királyságról szólok, a Brexitről, és arról, hogy az EU-nak hogyan kell a globalizációt felhasználni az előrelépéshez. Az utolsó fejezet pedig Kínáról és Kína által jelentett fenyegetettségekről szól. Röviden átvennék a fejezeteken, és aztán remélem, hogy meg is vitathatjuk mindezt ut- utána. A multinacionalizmus és kereskedelmes. A WTO valószínűleg a legerősebb nemzetközi szervezet kötelező megállapításokkal. Az ő, fe, ö, ö, ami a dohai tárgyaláskon történt a padhelyzet a fejlődő és fejlett, fejlett országok között azért történt, mert a fejlődő országok úgy érezték, hogy több engedményt kell, kap, kell kapniuk mezőgazdaságban a fejlett országoktól, és ez eljuttatott ez egy impaszhoz vezetett 2001-ben, és amikor ez 2001-ben elkezdődött, akkor zajlott a internacionalizmus, a szeptember 11-i fenyegetettségek. A dohai jó szándékon múlt, hogy folytatni lehetett a tárgyalásokat. Az egyetlen vállalkozás, az intézményi mechanizmus, amelyben előreléptünk minden kérdésben, de a, nem sikerült előlépni ágazat alatti részletekben, és a szavazás konszenzusos alapú, a konszenzusos döntéshozatalban mindenről egyet kell érteni, ezért nagyon kevés történt 2001 óta. Eljutottunk oda, hogy az emberek felteszi a kérdést, hogy mit csinál ez egyáltalán az VTO. A gond az, hogy a VTO jogszabályi eh, karja és a bírói kar nak egyre több feladata van a elavult szövegek értelmezésével, és most a bírói aktivizmushoz jutottunk el, amely nagyon felzaklat olyan feleket, mint az Egyesült Államok, és amikor arról van szó, hogy ki kell nevezni embereket az egyes te- testületekbe, az Egyesült Államok vétót jelent be ezek esetében, három főt már leszavaztak, és ezért a megmaradtaknak egyre több a munkaterhelése. Meg kell nézni a felebezéseket, ezt kell, fel kell gyorsítani. A tagok, a felek kereskedelmi védelmi mechanizmusokat használnak fel, vagy el, vagy másmilyen eszközöket, amely a WTO hatáján kívül esik. A VTO bírói karjának nem, teljez, nem rendelkezik teljes testülettel, hiszen az, az Egyesült Államok meg, meg, megvétózta a kinevezésüket, és emiatt a többi tagoknak más fórumokon kell megoldásokat keresni, meg a regionális bilaterális fórumokon, mint a G7 és a D20, ami szintén aláássa a WTO szerepét és hatáskörét. Ami korábban erős nemzetközi szervezet volt, azt már meggyengítették, és a fejlődő országoknak is jelentős problémájuk van a WTO-ban élvezett mandátumoktól, ez azonban korán sem olyan erős, mint az e- Egyesült Államok támogatásága. Nézzük az Egyesült Államok szerepét. Ő vezeti ezt a nemzetközi szervezetet az elmúlt 15 évben, ami eléggé normális. Ők történelmileg eléggé izo, izo, izolálóak, és a hidegháború után az Egyesült Államoknak szüksége van a nemzetközi szervezetekre és szövetségekre azért, hogy szövetségesei lennek a Szovjetuniók ellen, viszont a Szovjetunió felbomlásával erre nem volt többé szükség, ezért az Egyesült, Egyesült Államok most a hegemóna, a, vita, az egyetlen vezető, és Donald Trump elnöksége idején visszavonják a nemzetközi szervezetektől a támogatásukat, és ez nagyon sok nehézséget jelent a szervezetek számára. Tehát visszavonják a támogatásukat, és ezért megelőző felforgatást gyakorolnak, az Egyesült Államok akadályozza meg az összes koalíciót, visszaél a hegemóniával, folyamatosan zavart okoz az e, ez munkájában, és nagyon sok ország nem tudja, hogy mi az Egyesült Államok célja, azon kívül, hogy America First, és hogyan kezelik a nemzetközi társadalma, azon kívül, hogy fenyegetve érzik magukat. És mivel az Egyesült Államok nagyon sok bilaterális és regionális tárgyalásból kivonult, most furcsa bilaterális tárgyalások zajlanak Mix Mexikóval, Kína kizárásából ki, kivonultak a TTP-ből, és ez vákumot teremt, légüres teret teremt, amely legláthatóbb az ázsiai csendes óceáni régségben. Kína előrelép és destabilizálja a régiót, hiszen Kína új szerepet kapott a nemzetközi szénában és ez jelentős aggodalmat jelent például Japánnak. Az eh, Egyesült Államok tehát kivon, kivonult a WTO-ból, hozzájárul a destabilizációhoz, és lehet, hogy pont ebből, ebben, ebben, áll az, ebben áll az Egyesült Államok eh, összes külpolitikája. Az Egyesült Királyság elképzelései, gazdasági nacionalizmus, amely visszajött a globalizációnak, Eh, amely nagyon sok eh, embernek a világon eh, problémát okoz. Ezt felkarolta a populizmus az Egyesült Királyságban a Brexit szavazással. A politikusok az EU-ra hárítják a felelősséget, az EU globalizációjára egyes területeken, amely valószínűleg a közpolitika kudarca Egyesült Királyságban a lakhatási válság, nagyon sok olyan probléma, amely nagyon semminek semmi köze az EU-hoz. Ez az Egyesült Királyság vezetőségének a kudarca. A Brexit szavazás mindenkit megdöbbentett, azokat is, akik e, kedvezően szavaztak, és most kialakult néhány határvonal, amely meghatározom, hogy Britannia, Nagy-Britannia jövőjét a migráció és a szoverenitás, amelyek, amelyek nem elfogadható opciók, például az, hogy a munkaerő állam, áramlását távol tartjuk az eu feltartott viszonytól. Például az EEA modell, az EFTA modell is nyitva, a Schengeni modell nincs nyitva. Nem elfogadható. Mit akar tehát az Egyesült Királyság? Létrehozhat egy vámonió? zónát EU-val, bár a Törökországban ez nem ilyen sikeres, az elkereskedelem az új kérdésekben nem olyan elfogadott a döntés. Aztán egyre többet beszélünk a WTO lehetőségéről. Az Egyesült Királyságnak ez gyakorlatilag a melegvíz feltárását jelenti. Nagyon sok politikus elemzi ellenzi ezt a gondolatot, a saját tarifáikat akarnák bevezetni nemzetközi kereskedelemben, azonban ez lesz a számunkra néhány nyitva lévő néhány, néhány opció egyike. A migráció tekintetében nem akarjuk az Európai Bíróság döntéseit elfogadni. Jelentős problémánk van az Egyesült Királyságban, amiatt, hogy nincs elképzelésünk a jövőt illetően, illetve ide nem vezetnek utak ez pedig a vezetőség kudarca az Egyesült Királyságban. Az EU tervei, az EU, EU Na, globalizál, globalizációra kell törekednie, előre kell lépni, hiszen a növekedés zöme az EU-n kívül zajlik, az EU-nak tehát be, ke, be kell fektetni, és nemzetközi hitakat, integrációt kell építeni. Belül azonban ugyanez a csalódottság, amely ezt az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban is láttunk, felüti a fejét, és visszaüt az EU-nak is. Az EU-nak ezt a két különféle dinamikát kell meglovagolnia, és a Brexit hatása, hatását e, az EU elvesztette, így átalakulnak a hatalmi viszok, viszonyok, ugyanez történt az Egyesült Államokban is. Belsőleg az EU-nak új konfigurációkat kell kialakítani. Az Egyesült Királyság kilépése centralizált a politikához vezethet EU-n e belül, amelyet az Egyesült Királyság nem fog blokkolni. A Sajnos e- ezeket a befizetéseket azonban az EU elvesztette, és ha azt nézzük, hogy mi történik az EU szavazások dinamikájával, miután kilépett az Egyesült Királyság. Megint csak az EU megpróbálja meglovagolni a globalizációt, és új elképzelést hoz létre arra, hogy a globalizáció miként segíthet az embereknek regionális kereskedelmi megállapodásokban, de nem könnyű, mert sok hétköznapi ember azt gondolja, a globalizáció nekik nem segített. Az Európai Unió létrehozta a gazdasági globalizációs alapot, és vannak más mechanizmusok is, amelyek kompenzálják a rövidtávú veszteseket, de nem használták fel ezeket az alapokat elegendően, és nem osztották ki megfelelően és az Egyesült Áll Királyság példa, példájából is elmondhatjuk, hogy ő semmiképpen nem részesült ebből, nem igazán jó a kommunikáció, amelyet az Egyesült Királyság gyakorol állampolgárai felé az egyes források felhasználásáról. Ez pedig aláássa az EU lehetőségét, hogy erős kereskedelmi megállapodásokat hozzon létre a CETA-val, a polgársági kezdeményezésben. A következő fejezet Kínáról szól. Kína azért érdekes, mert az, pár, az elmúlt pár idő, évtizedben csodálatosan átalakult, meg, meglovagolta a globalizációt, a WTO el elítéli a multilaterális kereskedelmi rendszereket. Egyidejűleg azonban tudjuk, hogy Kína kínai sajátos szocializmust alakít ki, és így veszi fel a harcot a világ többi részével, a piaci gazdasággal, és amikor azt gondoljuk, Kína fenyeget az Egyesült Államokat, addig fel kell ismernünk, hogy saját rengeteg bels- belső problémája is van, etnikai problémái. Mit szeretne Kína tehát elérni? Egy úton szeretne haladni, beruházni a szomszédoknál, és kül- külügyi kapcsolatait építeni, de tudjuk az IMF nyilatkozatokból és Malajzia nyilatkozatából, hogy a kínai beruházásokkal problémák vannak, ezek nem igazán fenntarthatóak, nem környezetbatárak, barátak. Ezek, ezek pont olyan szempontok, amelyeket az, az EU-nak nagyon fontosak, emberi jogi kérdések, Ez fenyegeti a kínai integrációt, és hogy ezek kínaiak azt gondolják, hogy ebből a politikából nem e, e, nyernek, akkor ez vissza fog ütni, és e, alás a kínai stabilitást. A kínai intézkedés a régió geopolitikáját fenyegeti, valamint a világét is, hiszen belelépnek abba a vákumba, amelyet az Egyesült Államok hagyott maga után. A 16 plusz 1 politikában Kína e, belép az európai országokba, amelyet az EU családnak, családtagnak e, kezel, és különféle beruházásokat ajánlanak fel, amelyek e, kérdés, kérdőre hogy támogatja-e a kínai kormány, megfelelnek-e környezetvédelmi előírásoknak, és ez az EU integrációját is fenyegeti, hogyha valaki a keleti az EU keleti tagállamaiban azt látja, hogy hatalmas összegeket lehet befektetni, akkor ez komoly problémát jelent az EU-nak, és ezzel foglalkozni kell. Ilyen feszültségekkel foglalkozunk tehát világszerte, és úgy tűnik, hogy a világ, hideg, hidegháború után három évvel, amikor az emberek a liberális demokráciák győzelméről beszéltek, ez a modell győzött minden más modell fölött, és ez már nem állja meg a helyét. A kormányok nem igazán tudják, hogy miként kell a külső-belső nyomásokkal felvenni a harcot, ezért a prezentációmat azzal fejezem be, hogy egyértelmű, hogy elfelejtjük, elfelejtjük a történelmet, hogy miért alakult a világ úgy, ahogy alakult, miért van protekcionizmus, miért vannak kereskedelmi háborúk. Lehet egy generációs probléma, de az is lehet, hogy a kormányok kudarca, hogy eljuttassák az, ügyen, az üzenetet, hogy miért folytatunk kereskedelmet, és hogy mennyi ö, szegénységet számoltunk fel, és mennyi békét alakítottunk ki az egyes országok között. Ez a, ezeket a tanulságokat mind elfelejtettük, mert és a gazdasági nacionalizmusnak nagyon erős a hangja. Nagyon örültem, hogy megkaptam a lehetőséget a jelentés megírására, és nagyon eh, érdeklődésre várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Thanks a lot. Uh, very fruitful Köszönöm szépen, hogy ismertette velünk a helyzetet, és most a mi feladatunk az, hogy levonjuk a következtetéseket ebből a helyzetelemzésből. Még egyszer köszönöm az áttekintést. Először Panceri kollega kért szót. Köszönöm szépen. Csupán két kérdésem van, amelyet fel szeretnék tenni az előadások kapcsán. Köszönjük ezt a bemutatót, ezt az előadást. Az első kérdés. Hogyan látja, szükség van-e arra, hogy egy itt keletkezett űrt betöltsünk, no problem. Ok. Lei poco fa, parlando della Cina... Kínáról beszélt és azt mondta nem olyan régen, hogy az USA által hagyott űrt töltötték be a világpiacon. És ez kvázi Európa számára is egy meghívást jelenthet arra, hogy a kereskedelmi politikában a protagonizm egy főszerepet játszom, és betöltse azt az űrt, amelyet eh, maguk mögött hagytak a szereplők. Tehát kérdezem, hogy milyen irányba kell tovább lépnünk, és nincsen-e arra szükség, hogy a kereskedelmi, nemzetközi kereskedelmi politika új minőséget létrehozzuk. Hiszen az ön által elmondott aggályok és kételyek amelyek felmutatják, hogy az egyensúlytalanságok meghaladására nem alkalmas ez a kereskedelmi rendszer. Felvetik, hogy milyen új minőségi változásra van szükség a nemzetközi kereskedelem területén. Másodszorban itt a szakbizottságban nem olyan régen egy eszmecserét folytattunk le az új kínai nagykövetünkkel, és látni kell, hogy nem csak a kereskedelmi politika, hanem a kínai, kínaiak afrikai földrészen folytatott befektetési politikai és problémát jelent, hiszen megkaparintják a földet, a termőföldet, eltorzítják a piacot, a munkaerőpiacot, és ez is a migrációt kiváltó jelenség. Kérdezem, hogy önök hogyan látják, hogyan lehet ezt a konfliktust kezelni, hogy hogyan lehet kellőképpen fellépni ez ellen, és így gyógyítani, orvosolni Európa problémáit. Szigorúan két perc a hozzászólási idő keret, mert most nem tudjuk befejezni időben az ülést. Rübig úr. Köszönöm szépen a tanulmányt nagyon érdekes volt meghallgatni, amit mondott. Minket érdekelne, hogy a parlamenti konferencia szerepét ön hogyan ítéli meg. Évekre ezelőtt létrehoztunk egy ilyen konferenciát, az Európai Parlament eh, és a Genfi Nemzetközi Parlamentek eh, Nemzetközi Szervezete, mintegy 300-400 eh, képviselő a világ különböző részeiről tanácskozott ezen a konferencián. Az ön véleménye szerint demokráciai politika értelemben ilyesmi segítene e, abban is, hogy a kereskedelmi kérdésekben közelítsenek e, az ellenérdekű felek. A következő kérdés, hogyan tudnánk jobban támogatni a WTO-t? És mi is a helyzet a munkahelyekkel Európában? hogyha Európa protekcionistává válna, ez mennyiben veszélyeztetne munkahelyeket? Helmut Scholz. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a tanulmányt. Ez sok mindenben nagyon izgalmas dolgokat vett fel, de először egy kérdés nem absztrahál túlzottan a tanulmányban, itt a gazdasági fejlesztés, gazdasági stratégia abstrak, szintjére viszi az egész kérdéskört, a különböző szereplőknek valamilyen kiutat kell találni a világgazdaság függőségi viszonyaiból, és itt nemzeti választ keresnek. Tehát a kérdés a protekcionizmus, amit Trump támogat. Ez vajon nem csak egy, egy másik formája-e annak a kísérletnek, hogy valaki átvegye a politikai hatalmat, és az erősebb erejét érvényesítse, ami azután nagyon káros hatással jár, és ezeket a hatásokat akarják azután letompítani. Persze végig mehetnénk blokkokon vagy egyes országokon is, de még jobb lenne nem megnevezni senkit. A kérdés az, hogy a diplomácia mit tehet? Egy, egy észszerű külgazdaság gazdasági diplomácia mit tud a másik oldalon felmutatni annak érdekében, hogy megint csak helyreálljanak a pozitív kapcsolatok az országok tömbök között, és milyen esetleges testületek, struktúrák vehetnének részt ebben, hogy őszintén tisztességes módon próbáljanak megoldásra jutni a felek. Arnelis. Köszönöm a tanulmányt, és különösen köszönöm azt, amit Kínáról mondott. Ma az EU Kína delegáció jövőbeni vezetője is itt volt nálunk a szakbizottságban. A kérdésem a kiberbiztonságra vonatkozik. Ez persze a gazdasággal is összefügg. A big data helye Kínában, milyen szerepet játszik mind az afrikai országok, de Európa számára is, vagy Európa szempontjából is. Hogyha azokkal beszélek például Németországban, akik eh, a kiberbiztonsággal foglalkoznak, látjuk, hogy eh, Kínából nagyon sok törvénytelen kísérlet adatok megszerzésére. Ami a kereskedelmet illeti, például volt eh, Kelet-Németországban elég, eh, Németország elég nagy kereskedelmet bonyolít le Kínával, napelemekből, napcellákból, és eh, ha a fenntartható milleniumi célokra gondolunk, valóban függetlenek vagyunk eh, Kínával összehasonlítva a fenntartható energia tekintetében. Eh, itt gondoltunk szélenergiára és eh, a napenergia mellett, és Afrikával, Afrikára gondolva hogyan lehetne nemzetközi téren tovább lépni. Köszönöm szépen. Rengeteg mindenről nem tett említést. Például nem mondta ezt, hogy az EU protekcionizmusnak milyen hatása van a mezőgazdaságra, illetve az agrár lakosságra, népességre. Azt sem említette meg, hogy az USA dollár, mint tartalékvaluta szerepe milyen nagy, és az egész világbank rendszerében ennek meghatározó szerepe van. Azt elmondta, hogy a TTIP ellen szavazott az USA, és ez, hát, lehet, hogy ők is, de az Európai Parlament szavazott mindenek előtt a TTIP ellen. Azt megemlítette, hogy az EU-ban alacsony a növekedés. Az EU-nak az a problémája, hogy az alacsony növekedés mellett magasak az adók, túlszabályozott, e, különösen e, Németország, és ezt e, egyáltalán nem említette meg, és nem említette meg a hatalmas német kereskedelmi töbletet sem. Ami pedig Kínát illeti. Kínának az áruforgalomban az USA-val szemben hatalmas a kereskedelmi töblete, és az EU-val szemben is 160 milliárd eurós a, a töblete. Ezt sem említette meg, pedig érdekes lenne, hogy ez fenntartható-e így. Ezzel foglalkozni kell. És amit Kína, ugye a szellemi tulajdonjogok Eh, illegitim bitorlása, erről se beszélt. Eh, mondott valami nagyon érdekeset is, eh, mégpedig azt, hogy hogy Olaszországban ugyanakkor a bevándorlás, mint az Egyesült Királyságban, és, de hát Olaszország ezt nem nagy lelkesen tekint erre. Tehát összességében azt gondolom, hogy ez nem, jó, nem túl jó sikerült eszé összefogás az, amit hallottunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Rodríguez asszony. Azt hiszem, hogy még egyszer kellene, neki kellene futni ennek. Én egy másik álláspontot képviselek. A nemzetközi rendszer, geopolitika számos kérdésére természetesen nem tudunk kitérni, és nem térhet ki egy tanulmány sem, de azért, amit előttünk van, ez egy nagyon jó tanulmány. Egy megjegyzést azért tennék, mert valami nekem is hiányzott, egy dolog egy nagyon jó nemzetközi elemzést végzett. Mi a véleménye ennek az elemzésnek az alapján? Mi lenne az Európai Unió optimális stratégiája, és hogyan tudna elérni az EU, hogy ismét meg lehetne vetni egy új nemzetközi rend, új struktúrák alapját, szabályok alapján, kölcsönösen elfogadott szabályok alapján? tehát eh, nem csak az USA-ra vonatkozik az, hogy nem tartja be a szabályokat. Kína is nagyon sokszor megsérti a szabályokat. Hogyan lehetne ezen változtatni? Másodszorban a tanulmányból is kiderül az, hogy igazából nincs alternatíva, hogyha az USA a kilép a világkereskedelmi szervezetből valóban ezt akarnánk üzenetként megfogalmazni az USA számára, hogy minden az USA-tól függ, és nincs alternatívája az USA-nak. Nem kéne talán megerősíteni azt, hogy ők így gondolkoznak. Talán célszerűbb lenne egy nemzetközi alternatíván gondolkozni inkább, hogy mi mit tudnánk elérni, megvalósítani. Természetesen az USA kulcsfontosságú szereplő globálisan, és kapcsolódik persze a mai helyzet az elnök Trump személyéhez, személyiségéhez. A 16 plusz 1, tehát Kína és az Európai Unió, ugye Kína megpróbálja szakadást előidézni az EU-ban. Elnök félbeszakítja a hozzászólót. Ja zgadzam się z... úr, köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szólóval. Voltak éppen felszólalásom egy részét már elmondta a kollega. Ez egy igazi vád, amit itt olvashatunk. A világkereskedelmet vádolják meg, de mindenben az EU a ludas, a felelős. Az EU minden túlszabályozott, és ez egy igazi kereskedelmi akadályt jelent, ez akadályozza a tisztességes, a fair kereskedelmet. Nincsen jó megoldás ennek a problémának. Túl ideologizáltunk mindent, a kereskedelmi szerződések és ideológiai teher alatt nyögnek. Az EU mindent megpróbál előírni a kereskedelmi partnereknek. A gender mainstreaming a kereskedelmi szerződésekben, az LMBT jogok a kereskedelmi szerződésekben, hát ez abszurd, de hát ezeket tartalmazzák az európai kereskedelmi szerződések. A kínaiak meg jönnek, és kereskedni akarnak, nem ideológiát eladni. Mi ezzel szemben mindenkinek azt akarjuk megmutatni, hogy mit kell, hogy szabályozzanak a saját országukban és sajnos a mi szakbizottságunk is részt vesz ebben, cinkosok vagyunk ebben. A tisztességes kereskedelemről beszélünk, de ez voltak éppen az európai ideológia diktátuma. Ez teljesen beteg, főleg a mezőgazdaság területén. Ez abszurd. Olyan, mint a Szovjetunióban volt régen. Ez nagyon megnehezíti a kereskedelmet, a mezőgazdasági termékekkel való kereskedelmet a szegény országokban ez nagyon megnehezíti, lehetetlenné teszi, hogy eladják a termékeiket. Így néz ez ki sajnos. Köszönjük szépen! Még egy-két tudós is eh, jelzi, hogy Kína stratégiájában ideológiai elemek is vannak, de hát most Schuster úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy nem szabad túl egyszerűsíteni világképünket akkor, amikor a politikát akarjuk kidolgozni. De a tanulmányra szeretnék visszautalni. Sajnos még nem tudtam ezt olvasni, de ahogy beletekintettem, izgalmasnak tartom. De ugyanakkor az a kérdés, hogy protekcionizmus idején igen vagy nem, ez túl egyszerűsítő ez a kérdés. Ennél a politikai fellépés lehetőségei széles körűbbek. USA-t hegi, hegemoniál hatalomnak, hegemon hatalomnak írják le, de hát a fő nagy probléma az, hogy ez egy összeomló hegemon hatalom, de valóban a második világháború után az USA hegemoniája alatti ö, forma jött létre, de minden hegemónián alapuló rend voltak éppen abból indul ki, hogy a államok, akik részt vesznek a hegemon vezetése alatt a rendszerben, előnyöket húznak ebből. Nos, az USA ezt a hegemon szerepet már nem tudja eljátszani, és ilyen módon kényszerlépéseket kell tenni. Kína másrészt még nem nevezhető hegemonnak, de időközben már megfogalmazták igényüket erre. A legutolsó kínai kommunista párt ülésén hangsúlyozták, eh, hogy 2049-ben a legerősebbek akarnak lenni a gazdaságilag és politikailag is. Kidolgozták a hegemónia stratégiáját. A Sejemút projektre nem kényszerítenek senkit, hanem a, azért vesznek itt részt az országok, mert ebből előnyük van. Tehát, hogyha ez valóság, akkor egy nagyon hosszú távú átalakulási krízis tanúi vagyunk, ez sok problémát jelent, de ugyanakkor ez sokkal többet vár az EU-tól, mint amit most teszünk, hiszen itt most az egyik után a másik kereskedelmi megállapodást kötjük meg, és azt hiszük, hogy ezzel a problémákat meg lehet oldani. Nem, ez nem lesz elegendő. Geopolitikailag átfogó megközelítésre van szükség, és nem szabad, hogy az USA szélárnyékába kushagyjunk, mint a második világháború után években, hanem öntudatunkra kell ébrednünk. Köszönöm. Még a magam részéről is felteszek egy kérdést. Juncker és Trump legutolsó találkozója. Ö ból eredeztethető az a tanulmányok utolsó fejezetében, bekezdésében található mondat, hogy még több nemzetközi együttműködésre van szükségünk. A Juncker-Trump találkozó reálissá teszi ezt a következtetést. Hét percük van arra, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen. Az első kérdésre, ugye itt Kínára és a hatalommi vákumra kérdeztek rá, és arra, hogy az EU hogyan tud egy fenntartható jövőt kiépíteni, amely a minőségre épül. Nos, mindenre azt mondhatom, hogy az EU persze rendelkezik a saját menetrendjével a fenntarthatóság tekintetében, de ez megfelel az európai akaratnak, az európaiak akarnak, az európai tagállamok akarnak fenntarthatósági környezetvédelmi fejezeteket ez a, a kereskedelmi megállapodásokban. A civil szervezetek és a tagállamok. Ugyanakkor az is elképzelhető volna, hogy egy FDI screeninget vezessünk be, tehát hogyha valaki harmadik államból be akar fektetni az EU-ba, akkor hajthassunk végre ilyesfajta fenntarthatósági vagy környezetvédelmi screeninget eh, a befektő mögött. Az FDI screening vagy átvilágítás egy ilyen lehetőség, az állami támogatások, a ciberbiztonság, a kereskedelem, vagy az ipari kémkedés, mind olyan szempontok, amelyeket már ma is megvizsgálnak. Az a kérdés, hogy ezeket a darabonként megjelenő új gondolatokat egy összkereskedelmi kereskedelmi politikában ötvözük-e vagy sem. Az EU-nak az a problémája, hogy a belső és a külső dinamikája gyakran ellentmond egymásnak. Az EU-ban létezett egy projekt, az európai projekt, második világháború utáni időszak szüleménye ez, abból a felismerésből született, hogy vessünk véget a háborúskodásnak. Én hiszek az integrációban. És úgy gondolom, hogy a globális problémákat globálisan kell kezelni, így jobban szolgálják a tagállamok a állampolgárék érdekeit, még akkor is, hogyha szuverenitás delegálnak az EU-nak, az Párizsi megállapodás, igen, a COP21, tehát az integráció jó szerintem. A második kérdés arra vonatkozott, hogy a parlamenti konferencia jó eszköze. Úgy gondolom, hogy az EU-nak ki kell állni a saját meggyőződése mellett hogyha most dráma ilyen elkezdi megváltoztatni az alapértékeit, akkor ezzel az instabilitást eh, hozza létre. Nincsen egy nagy masterplan. A Brexitből láthatjuk, hogy nem volt itt egy nagy terv, hanem csak a reakció jött létre, és aztán a reakció fázisában vannak még mindig, még mindig nem tudják, hogy mi történik majd a Brexit után, milyen megállapodás jön létre, vagy sem. Ez persze kihat az üzletek eh, az üzleti bizalomra. Egy szóval nagyon fontos, hogy egy világos értékalapú modellt állítsanak fel. A jelentésünk túl absztraktem. Hát én kereskedelmi jogász vagyok. Amikor az első jelentések megjelentek, akkor a probléma az volt, hogy nem volt elég külpolitikai irányultságom. Értem én, hogy például a non-marketek, nem piaci, piacgazdasági státus, vagy a proxy árak, helyítésütő árak szakpolitikai kérdésével nem foglalkozunk, de hát a mandátumunk arra vonatkozott, hogy diplomáciáról és kereskedelemről és protekcionizmusról szóljon ez a jelentés. A két szempontot kellett ötvöznünk. Minden ország egy politikai egység, és az egyik legnagyobb probléma ma éppen abban rejlik, hogy a a szakpolitikai döntések mögött nem mindig rejlik megfelelő gazdasági megállapozottság, és csak a nagy politikai ideológiákat hangoztatják. Gyakran az állampolgárok ugyanakkor rá hibáznak, látják az ellentmondásokat. Tehát beszélhetünk a szép szavakkal a szuverenitásról, vagy a nagy rendszerek megőrzéséről, de ez nem mindig úgy működik, mint ahogy kívánatos volna. Van itt még valami, amit az emberek gyakran elfelejtenek. Az urugvái tárgyalási forduló előtt itt valóban egy adok kapott volt. Mondok, adok valamit a szolgáltatások területén, de vesztek valamit a mezőgazdaság területén. Tehát ez egy nagy közös tárgyalás eredményeként jött létre. De azáltal, hogy bizonyos kereskedelmi dinamikákat kiveszünk az egészből, ezzel még nem látjuk az egész urugvai fordulóhoz vezető dinamikát, ahol mindenki egy kicsit hátralépett, egy kicsit adott, egy kicsit kapott, tehát nem egy ágazatról volt szó, hanem az ágazatok sokaságáról volt szó, és persze sok szereplős volt az egész tárgyalás. Aztán a 16 plusz egy Kína, ciberbiztonság, Afrika. Azt hiszem, hogy változik a tendencia a kínai külföldi beruházások tekintetében. Most már sok kapacitásépítés tanúi vagyunk Afrikában, vagy Afganisztánban például képzik a katonákat, mire azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy Kína Afrik, Afganisztánban fektessen be. Az emberek tudják, hogy ez nem hogy fenntartható beruházás ez, is Kína hosszabb távon dön, gondolkozik, mint az 5-10 évben gondolkozó demokrácia. Kínában 50 éves távlatban gondolkoznak, csak a nyugati politikában nem ilyen léptékben gondolkoznak. Ezt is figyelembe kell vennünk. Mit kell tenni? Normákra van szükség. Lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy az EU ideológiai normáit kényszeríti a világra, de ezek azok a normák, amelyek védik az országokat, hogy például nem fenntartható beruházásokat hajtsanak létre, vagy az emberi jogokat lábbal tiporják, vagy pedig a környezetet kizsákmányoljak. Tehát az, hogy nem akarjuk, meg akarjuk akadézni, bárki ezen normákra fityet hányan, ez érthető és úgy látom, hogy más is megváltoztatja a megközelítését a tekintetben. Hogy túl későn van-e már? Ez is egy kérdés volt. Hát nem tudom. Mit tehet, hogy egy további kérdésre válaszoljuk? Az EU a a szabály alapú külkereskedelmi rendszer feloszlása után, amely um, most egy hatalmi alapú rendszeré kezd átalakulni. A régi rendszer um, átlátható volt, uh, és szabály alapú volt, most pedig az erő hatalma kezdi meghatározni a szabályokat, és az állampolgárok kevésbé látják át, hogy mi történik, és persze a good business environment, tehát a jó üzleti környezetet sem lehet így megteremteni. Az USA persze egy űrt hagyna maga mögött ezen megállapodásokban. A TPP az USA nélkül nem működhet, egyszerűen volumene megtizedelődik. De ugyanakkor az átlátható, elszámoltatható szabályalapú rendszer mindenki számára hasznos, ezt kell megérteni, hiszen ez az adhok reakcióktól eltávolítja a rendszert a kiszámíthatóság irányába. Trump személyisége a legelőre, nem leginkább, legnagyobb bizonytalansági tényező. Nem tudjuk, hogy hangulata hogyan ingadozik, hogyan kapkod ide-oda az biztos, hogy a kiszámíthatóságot szereti aláaknázni, a meglévő rendszert szereti elbizonytalanodni, és azt hiszi, hogy Amerika érdekét szolgálja. De úgy hiszem, hogy nagyon sok bizonyíték mutatja már most is, hogy ez hosszú távon nem működhet. Az EU-nak a saját feltételé mellett kell kereskednie. A dohai fordulóban nem lett volna probléma, hogyha mindenki ugyan tárgyalási agendát követett volna, de ugyanakkor az EU elmondta, hogy mit akar elérni, és lehet, hogy ide tartoznak a genderpolitikai kérdések, az LMBT passzusok, de ez mégis csak a társadalomban felmerülő új igényekre adott válaszként értelmezhető, és ezt azért el kell ismerni, hogy legalábbis a fenntarthatóság jövőképét valamilyen módon próbálják ezek a kereskedelmi szerződések megvalósítani. Nem állítom, hogy az EU hibátlan, sokat kell tanulnia, de ugyanakkor nem hiszem, hogy gőzhengerként tapossa le az embereket. Mindenki azt gondolja, hogy baj van a mezőgazdaság finanszírozásával, de a tagállami lobbik azok, akik a kap a közös agrárpolitika keretei kialakításához hozzájárulnak. Hogyha az EU az javak, a kereskedelemből eredő javak redistribúciójáról is el kell, hogy gondolkozzon, akkor figyelembe kell, hogy vegye, hogy az állampolgárok mit szeretnének. Például ők azt szeretnék, hogy a keres, szabadkereskedelmi megállapodásokban szerepeljen a fenntarthatósági fejezet, a környezeti fejezet, vagy pedig az európai értékeket ne aknázzák ez alá. A történelem arra tanított bennünket, hogy a vámok és a protekcionizmus hosszú távon nem működhet. Azt is tudjuk, hogy a globális korban a szuverenitás poolingja, delegációja célra vezető lehet, és ez megerősíti visszamenő hatája még a tagállamokat is. Köszönjük szépen, hát ez nagyszerű. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, aki elkészítette ezt a jelentést. Bob Dylan énekli The Times, The Times They Are Changing, az idők változóban. És ennek a uh, dalnak az utolsó szava, uh, szenátorok, kongresszusi képviselők, ébredjetek fel, uh, legyetek készek a változásra. Ezzel búcsúzom önöktől, köszönöm, hogy itt voltak, szép estét kívánok mindenkinek!